Dear colleagues, please. Kedves kollégák! Start explanation. Most kezdődnek a szavazatmagyarázatok. Az Arias Echeverria jelentéssel kezdünk. Mészáros úrnak adom meg a szót, kérem, hogy magyarázza a szavazatát. Tessék, Mészáros úr. Mészáros, you have the floor. Mészáros úr, tessék. It's quietly, please kérem a kollégákat, hogy csöndesen hagyják el a termet. Elnök asszony! Where is Mr. Messaros? Napjainkban már az e-kereskedelem az internet szerves Messaros, nőtte ki magát, de sajnos felelhetőek még bizonyos hiányosságok, főleg ha a határokon átnyúló kereskedelemről beszélünk. A nem egységes nemzeti szabályozások komolyan hátráltathatják az áruk szabad mozgását Európában. Kimutatások szerint 2009 Okay, he start. Tell him to start again, because he's already started. Mr. Messaros, you can start. the floor. hogy a határon átnyúló vásárlások 60%-ig sikertelennek bizonyul, megtámadja az ügyletet vagy megtagadja a szálltást. európa five hundred millió fogyasztóval büszkélkedhet de sajnos ezt nem érezzük az interneten. mindent meg kell tennünk hogy megteremtsük az egységes működő elektronikus piac feltételeit is. köszönöm. Köszönöm szépen. Azt kérem, hogy várjunk még egy kicsit, Várjuk meg, amíg kiürül a terem.

Kamal úr, tessék. Where is Kamal? He's talking to another member. Where is? Uh, apologies, Madam Chairman. Elnézést, elnök asszony, nem figyeltem. Örülök annak, hogy elmagyarázhatom, hogy miért is szavaztam úgy, hogy szavaztam. Nos, mindannyian egyetértünk abban, hogy nagyon fontos az ékereskedelem, de még mindig túlságosan sok az akadály ezzel kapcsolatban. Fontos, hogy az interneten tudjunk vásárolni digitális vagy fizikai termékeket is. Minden olyan, minden olyan kezdeményezést támogatni kell, amelyek az akadályok leküzdését támogatja ezen a téren. Nos, a világ többi részével is kereskedelmi kapcsolatban állunk. Jó lenne, hogyha ők is törvényeket fogadnának el az elkereskedelemmel kapcsolatban, ez is hozzásegít az akadályok lebontásához, és ez segít az európai polgárokon, hiszen így olcsóbban juthatnak hozzá az európai polgárok a különböző termékekhez világszerte, termékekhez, illetve szolgáltatásokhoz az interneten keresztül. Ugyanakkor az interneten nagyon sok adatot tárolnak, sok, remélem, hogy a digitális termékekkel kapcsolatban megoldódnak az ezzel kapcsolatos problémák. Elnök, köszönöm szépen, Kamal úr. Kedves kollégák! Arra kérem önöket, hogy hagyják el a termet, amennyiben nem kívánnak hozzászólni. Helen úr, köszönöm szépen. Üzletember választóim nagyon lemondóan nyilatkoztak ezen jelentéssel kapcsolatban. Itt csupa klisét hallottunk. Az elektronikus kereskedelem nagyon fontos az internetes kereskedelemben. A 2020-as stratégia szerves része az összes érintett félnek együtt kell működnie, de mindez semmit nem tesz a valós szabadkereskedelem érdekében. Jó lenne, hogyha a vállalkozások tudnának kereskedni egymással. Miért kell mindent legalizálni, meg szabályozni? Van egy olyan választó polgárom, amely, amely, aki ö, Ausztráliával kereskedik, az interneten keresztül, és ezt szabályozás nélkül is meg tudja tenni. Neki kevesebb gondja van az ausztráliai partnerrel, mint, hogyha, mint az európai partnereivel. Mióta az EU tagjai vagyunk, az Európán, Európán kívüli kereskedelmi partnereinkkel mindenhol kereskedelmi többletünk van, csak Európában nem. Ezért is sokkal inkább kereskedelmi partnereinket partnereiket külföldre helyezik a választópolgáron. Elnök? Köszönöm. Ezzel az Arias Ecseveri jelentés végére értünk, most a Krisztin de Verak jelentés következik. Milána képviselő következik, vajon hol van? Úgy látszik, nincs a teremben, remek. Akkor Antonio úr következik. Köszönöm, elnök asszony. egészen világosan látszik az ebből a jelentésből, hogy évek óta növekszik a polgári légiközlekedési balesetek száma. Komoly biztonsági intézkedéseket teszünk, de ugyanakkor a kockázat mindig növekszik. Ezzel kapcsolatban az Európai Unió nagyon sok vizsgálatot végez, ez még a 90-es évekből származik az erre vonatkozó jogszabály. Akkor azonban még nem létezett a repülésbiztonsági ügynökség. A jelentés tevő új jogszabályi keretet szeretne felállítani, és ennek értelmében a repülésbiztonsági ügynökségnek vezető szerepe lenne az európai repülésbiztonság. Bilbao, Köszönöm szépen, Bilbao képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen. A repülesemények vizsgálata szempontjából mindenképpen előrelépés ez, prevenció szempontjából is, és jó, nagyon jó hír ez az áldozatoknak és családjainak. Két dolgot azonban nem tisztáz. Az egyik a tisztességesség kérdése, illetve egyenlőség kérdése. Nagyon fontos az, hogy a, le, a legénységet ne szankcionálják, illetve amikor, ö, sa, amikor ö, szándékosan okoznak gondot, akkor azt megfelelően kell szankcionálni. Nagyon fontos az is, hogy az érzékeny információ ne kerüljön a tömegtájékoztatás kezébe, ez ügyben is valamit tenni kéne. Köszönöm szépen, hogy ilyen röviden fogalmazott. Frászak képviselő következik egy percben, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tudjuk, hogy a jelenlegi helyzet, amely a polgári repülésben a baleseteket vizsgálja, ezek, ez nem optimális. Az elmúlt években terjesztették ezt a rendszert, és most már vannak azonban jobb vizsgálati rendszerek is. Ezzel a rendelettel a helyzet javulására vagy alakulására reagálunk. Itt az EASA ügynökséget bevonhatjuk a munkába. 2002 óta létezik ez az, ez az ügynökség, ez a repülőgépek tanúsításáért is felelős. Be lehet vonni tehát ezt az ügynökséget a polgári repülésben bekövetkezett balesetek vizsgálatába. A jelentések, amelyeket itt kidolgoztak, nagyon sok mindent megváltoztattak. Szó van itt ezekben a hozzáférésről, a cseh köztársaság a tanácsban a javaslat mellett szállt síkra technikai jelentésre van szó, több biztonságot garantál ez a polgári repülésben. Köszönöm szépen. Akkor most Liberácki úr következik a Deveirak jelentéssel kapcsolatban. Európa az izlandi eh, vulkánkitöréssel kapcsolatban eh, szeretném elmondani, hogy ez volt a, a bizonyíték arra, hogy rá vagyunk utalva a közlekedésre A vasút ezt nem tudja helyettesíteni, ezért a légiközlekedésnek biztonságosnak kell lennie. És eh, bíznunk kell a légiközlekedésben. Balesetek és katasztrófák esetében nagyon fontos az, hogy az okokat feltárjuk, és még fontosabb az, hogy a katasztrófákat megelőzzük, hogy vezessünk be megelőzési intézkedéseket. A jelentéstevőnek azt szeretném elmondani, hogy a jelentésben teljes felelősséget vállal, és és kiválóan elemzi a helyzetet. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, akkor Vidál Kvadrász jelentés következik. Heten szeretnének szavazatot magyarázni, úgyhogy kérem mindenki röviden, Antonioci úr következik először. Köszönöm, elnök asszony. Az elmúlt években nagyon sok tagállam Van többször gondot jelentett a gázellátás folytonossága. Az Európai Unió egyre inkább függ a külső gázellátóktól. Az energia hosszú távon negatív hatással lehet a tagállamok gazdaság és politikai érdekeire. Úgy gondolom, hogy a gázellátás biztonsága alapvető eleme a globális biztonságnak. A gázellátásban mindenképpen biztosítani, a gázellátás biztonságát mindenképpen biztosítani kell az egész Európai Unióban, ez stratégia, célkitűzés. Éppen ezért támogattam ezt a jelentést, és örülök annak, örülnék annak, hogyha minél hamarabb alkalmaznánk, alkalmaznánk az ebben foglalt jogszabályokat. Köszönöm. Viktor Lagodor. Mikolásik képviselő, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Oroszország és Ukrajna közötti válság tavaly télen nagyon negatív visszhangra talált az orosz lakosság körében, nagyon elítélték ezt a lakosok, és azt is tudjuk, hogy Szerbia milyen nagymértékben függ az Oroszországból érkező gáztól. Európa Európának új alternatív útvonalakat kellene kiépíteni, hiszen ha elmarad a gázellátás, vagy zavarok következnek be a gázellátásban, az súlyos gondokat okoz a gázszállítások számára egy biztonságos, elkerített földrajzi területet kellene kialakítani és regionális szinten is kellene, hogy működjenek az európai mechanizmusok. Kalinowski képviselő. Elnök asszony, a földgáz ellátás biztonsága már elég régóta nagyon fontos kérdés. A nemzetközi politikában a jövőben is sokat kell még majd ezzel foglalkoznunk. Európa számára mindenképpen és mindenek előtt azt kell biztosítani, hogy megkapja a számára szükséges gázmennyiséget. A jelentés készítője azt javasolja a jelentésben, hogy a valamilyen szabályozás szülessen a vészhelyzetekre, hogy alakítsunk ki egy vészriasztási rendszert, ami a gázellátás zavarai bekövetkeztekor megfelelő adatszolgáltatást biztosít, és továbbra is garantálja a gázellátás zavartalanságát. Nagyon sok volt a probléma Európában, de gondolom, hogy ezeket meg tudjuk oldani, és igennel szavaztam. Mikrofonba beszéljen, legyen szíves. Egy nagyon fontos jelentést fogadtunk el a gázellátás biztonságáról. Jó irányba mutat mindaz, amit a jelentés tartalmaz, de nem létezik tökéletes biztonság, sem a gazdaság, sem az emberek számára itt az EU-ban. A tavalyi tér is bebizonyította, hogy több tagállam fellépése csak a saját érdekei által indítatott lépés, és nem egész Európa gázellátásának a biztonsága. Ezért a gáz szállítás és előállítás különválasztását valóban már meg kell valósítani, és ki kell építeni a szükséges infrastruktúrát, hálózatokat. A nemzeti érdekeken felül emelkedve közösen kell minden lehetséges megtenni az ellátás biztonságának a garantálásáért. Szerintem ez a dokumentum jó irányba mutat. Paldies, priekšsēdētāji! Gāzes piegādes drošība ir... Köszönöm szépen, elnök asszony! A gázellátás biztonsága az egyik legfontosabb aspektusa az energiabiztonságnak. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy egységesen lépjünk fel ezen a téren. Ez az egyik legfontosabb célkitűzés. Nagyra értékelem Ötinger úr munkáját, de el szeretném mondani azt is, hogy az öt éves tárgyalás egy kicsit hosszúra nyúlik. Nagyon fontos az, hogy diversifikáljuk az energia ellátás forrásait, hiszen Oroszország kihasználja a monopól helyzetét. Annak érdekében, hogy politikailag befolyást gyakoroljon a balti országokra. A szolidaritási elvét kell alkalmaznunk, amely az Európai Uniós politika egyik alapelve. nem fogadhatjuk el azt a helyzetet, amikor csak Oroszországon és egyedül Oroszországon keresztül érkezik gáz Európába. A kaukázus országaival és együtt kell működnünk, alternatív ellátási forrásokat kell feltárnunk. Köszönöm szépen, Basszinyóra úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is megszavaztam ezt a jelentést. Nagyon fontos az, hogy az energiaellátás biztonságát ilyen jogszabályokkal támogassa, biztosítsa az Európai Unió. Az elmúlt évek megmutatták azt, hogy a harmadik országokból származó energia tekintetében nagyon függőek vagyunk. Remélem, hogy ezzel a jövőbeli válságokat megelőzzük, és fontos lépés ez a, lesz ez az energiállátás biztonságában. Nagyon fontos az, hogy az összes tagállam, a védett családok és egyáltalán mindenki számára biztosított legyen a gázellátás, ez alapvető szükséglet. Tehát a prevenció, illetve a vészhelyzetek megoldása is ide tartozik. Az Európai Unió számára nagyon fontos az egész jelentés, és különösen annak 62-es cikke. Hazám számos párbeszéd csatornát nyitott meg harmadik országokkal, ahol jelentős gázforrások vannak. Kunai Köszönöm szépen, Markonai képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ma elfogadtuk a gázellátás bizonságával kapcsolatos rendelkezést. Ez nagyon fontos előrelépés, az energiabiztonság végrehajtása, illetve az energiapolitika megvalósítása iránt eh, és irányába. A nagyobb eh, szolidaritás és a regionális együttműködés eh, is megvalósul ezzel. Én mellette szavaztam, hiszen azt várom, hogy ez a rendelet biztosítja majd azt, hogy az energiaszigetek, mint például a balti országok nem maradnak magukra. Emellett azt gondolom, hogy ez lendületet ad a különböző projektek végrehajtásához. A rendeletnek azonban vannak árnyoldalai, és mint például a monopól eh, helyzetek eh, ellenőrzésével kapcsolatos pontok, például a Gazprom esetében. Aztán a környezetvédelem kérdése is felmerül. Remélem, hogy a bizottság hamarosan elkezdi végrehajtani eh, az ezzel kapcsolatos eszközt is. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig a Sógor úr jelentése következik. LK és Pakisztán közötti visszafogadásról szól a megállapodás, Mesztella képviselő következik. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Ennek, az lenne, ennek a jelentésnek az lenne a célja, hogy a visszafogadási folyamatot felgyorsítsa, és így az illegálisan Európában tartózkodóak könnyebben visszafordíthatóak lennének. Ebben a rendelkezésben részletkérdések is szerepelnek, határidők, feltételek, stb. stb. Én mellette szavaztam, mert úgy gondolom, hogy ez alapvető fontosságú az Európai Unió számára. Nos, úgy gondolom, hogy mindenképpen tisztába, tiszteletben kell tartani a nemzetközi kötelezettségeinket ezzel kapcsolatban, tehát a harmadik országokból származó személyekkel kapcsolatban az eljárási jogokat is természetesen figyelembe kell venni. Úgy gondolom, azokat az eseteket is figyelembe kell venni, amikor indirekte egy köztes országba szárítják el először a szobaforgó személyeket. Arra kérem az Európai Bizottságot, hogy rendszeresen tájékoztasson minket az ezzel kapcsolatos tevékenységéről. A kíros Higgins Köszönöm szépen, Higgins úr Nagyon ironikus az, hogy az Európai Parlament ma szavaz egy olyan megállapodásról, eh, ami a szegény eh, pakisztáni polgárokat akarja eh, az Európai Unióból eltávolítani, visszafordítani Pakisztánba, eh, amelyet a nagy eh, természeti katasztrófa sújtott. Eh, ezek a pakisztániak nagyon szenvednek, hiszen az ország 20%-át elárasztotta a víz, a gabona megsemmisült, az állatok meg, elpusztultak, a gyerekek nem tudnak iskolába menni. Nem arról kellene beszélnünk most, hogy hogyan tudunk segíteni Pakisztánnak? Hogyan tudjuk enyhíteni a szenvedéseiket? nem tud, arról például, hogy az adójukat, a tartozásukat engedjük el például? Ezeknek az adósságoknak az átütemezésével vagy elengedésével csökkenteni tudnánk a szenvedésüket. Nem egy korrupt kormányon keresztül kellene segíteni a népnek, hanem megfelelő szervezeteken keresztül, és sokkal, jobb, sokkal méltóbb lenne. Köszönöm szépen, Báten úr, a szó egy percre Európai Unió és Pakisztán közötti visszafogadási megállapodás úgy tűnik, hogy növeli a tagállamok, a nemzetállamok lehetőségét, hogy az illegális bevándorlókat visszaküldjék Pakisztánba az Egyesült Királyságban is ez a helyzet, de hogyha egy szuverén állam dönthetné el, hogy kit küld vissza, az rendben lenne. Én azért szavaztam e, igennel, mert, e, illetve el, mert szerettem volna, hogyha ezt a tagállamok kapják ezt a lehetőséget, és nem akarnánk, hogy az Egyesült Királyságnak ezt a jogot, hogy eldöntse, hogy kit küld vissza, és kit nem át kelljen adni az Európai Uniónak. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy mehetünk tovább a következő jelentésre, a kazak jelentés, kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok Törökországgal. Közben megérkezett a képviselő, öné a szó. Elnézést, nem a helyemen ültem. Viszont amit szeretnék elmondani, az az, hogy a Dán liberálisok eh, nagyon elégedettek a mai szavazás eredményével az EU és Pakisztán közötti visszafogadási megállapodással kapcsolatban hosszú évek tárgyalásai után, a bizottság és Pakisztán közötti tárgyalások után végül sikerült megállapodni, ami lehetővé teszi azoknak a migránsoknak a visszafogadását, akik nem felelnek meg azoknak a követelményeknek, aminek az alapján az EU-ban tartózkodhatnak, vagy beléphetnek az EU-ba. Az illegális migráció ellen küzdeni kell az EU-ban, és Pakisztán nagyon fontos származási, valami tranzitország Pakisztán most köteles lesz a saját állampolgárait visszafogadni, és bizonyos feltételek mellett harmadik országbeli állampolgárokat is visszafogadni. Ez a megállapodás növelni fogja az EU-ban a biztonságot. Köszönöm szépen. Most pedig valóban tovább megyünk a következő jelentésre, amit már az előbb bejelentettem e, gazdasági kereskedelmi kapcsolatok e, Törökországgal, és mindenkit kérek arra, hogy tényleg maximum csak egy percig beszéljen, Muscadini asszony. Grazie, Presidente. Sono a favor della relazione kazak sura... Köszönöm szépen. A kazak jelentésről szeretnék beszélni. Az INTE szakbizottságban, és itt is szavaztam erről, mégpedig hasonló módon. Még mindig nagyon sok akadálya van a két fél közötti kereskedelemnek és gazdaságnak. Pozitív fejleményeket láthatunk. Úgy gondolom, hogy Törökországnak azonban a továbbiakban sokkal komolyabban kéne venni a parlament véleményét. A szabad kereskedelmet meg kell valósítani, föl kell lépni a kalóztermékek ellen, illetve a hamisítás ellen, gondolok itt például a gyógyszertermékekre, aztán a vám eljárásokat is mindenképpen tisztában kell tartani. Jelenleg azonban rendkívül bonyolultak a vám eljárások. A diszkriminatív gyakorlatot mindenképpen meg kell szüntetni. Sokszor az európai, európában származó termékeket diszkriminatív intézkedésekre sújtják Törökországban. Köszönöm. Köszönöm, Muszkadini asszony. Janov képviselő. Благодаря, госпожо председател. Аз разбира се гласувах против доклада Казак. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen a kazak jelentésre nemmel szavaztam. Különböző érveket sorakoztattam el annak idején. Nem szavazhatok igennel egy jelentésre, abban az esetben, amikor a jelentés készítője E, a tanulmányát a török kormányal finanszíroztatta. Azt hiszem, ez egyértelmű érdekkonfliktus, és ezért nem gondolom, hogy ez a jelentés objektív, és éppen ezért nem tudom támogatni sem a jelentést. A jelentés több megállapítást és olyan e, bekezdést tartalmaz, amelyeknek igazából semmi köze a kereskedelemhez vagy a gazdasághoz. Nagyon sok módosító indítvány született amikor a török alkotmányt módosították, amelyeknek a célja az volt, hogy egy szekuláris kormányzás garantáljon, biztosítson Törökországban. Mastella úr, következő. Elnök asszony, kollégák! Törökországnak fontos szerepe van a világkereskedelemben, és sokat tettek azért az elmúlt években, hogy geopolitikai pozíciójának megfelelően fontos szerepet kapjon a világkereskedelemben. Nagyon komolyan, nagyon komoly lépéseket tettek tehát, illetve a záruk szabad mozgásával kapcsolatban is előrelépés történt. A török vámkódexet immáron használják, és ennek mindenképpen hatása van. Az Európai Uniónak kulcs partnere, kereskedelmi partnere Törökország, a harmadik, illetve ötödik helyet foglal el import és export kapcsolataink között. Sokszor komoly hozzáadott értéket termelő, vagy jelentő árukat hozunk be, jó lenne, hogyha a vámrendszer funkcionálisabb lenne, ez mindenképpen javítana Európa és Törökország kereskedelmi viszonya. Köszönöm szépen, Járdul következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió és Törökország között átfogó kereskedelmi kapcsolatok eh, vannak, 96 óta a Vámunió, mégis nagyon sok kereskedelmi akadály van, és ezért nagyon örülök annak, hogy a parlament ma a török köztársaságot felszólította arra, hogy a bürokratikus be, tehát import szabályozásokat változtassa meg, hiszen ezek nem felelnek meg a vámuniónak. Emellett el kell érnünk azt is, hogy a mezőgazdasági termékek, törökországi mezőgazdasági termékek ugyanazt a standardot, ugyanannak a standardnak feleljenek meg, mint az Európai Uniós kereskedelmi termék, mezőgazdasági kereskedelmi termékek. Sok feladatunk van még, jó lesz, hogyha rá nekiállunk. Monsignore úr. Köszönöm, elnök asszony. Gratulálok a jelentéstevőnek munkájáért. Örülök annak, hogy így kezelt ezt a kérdést annak ellenére, hogy már sok éve beszélünk arról, hogy Törökország milyen feltételek mellett válhatna az EU tagjává. Törökország pozitívan fejlesztette kereskedelmi kapcsolatait az EU-val. Törökország legnagyobb kereskedelmi partnere az EU. Jó, tehát a helyzet kielégítő, de a kereskedelmi kapcsolatokat azért még lehetne javítani. arra kérjük Törökország, hogy az importlicenszet törölje el, illetve, hogy a gyógyászati termékek esetében szigorúbb feltételeket támaszol. Jó lenne, hogyha funkcionálisabb lenne a vámrendszer, és ez mindenképpen jó tenne az árucserének. Köszönöm. A Küros Van Dalen, ezt a Van Dalen képviselő. Voorzitter, a. heb... Elnök asszony, igennel szavaztam a kazak jelentésre mert a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat ez javítja Törökországgal. Az EU és Törökország közötti szomszédságot erősíti, és erre szükség van, de többre nincs szükség. Tartózkodtam az egyes módosítás megszavazásakor, amit az EDF frakció nyújtotta be, ugyanis ellenzem azt, hogy Törökország csatlakozzon az EU-hoz. De a kazakjelentés nem is erről szólt, és ezért csak ennél a módosításnál tartózkodtam. Viszont az egész jelentést megszavaztam, mert ez lehetővé teszi, hogy jó szomszédok legyünk Törökországgal. Köszönöm. Szetkielszki asszony következik. Tisztelt képviselőtársaim! Az EU és Törökország közötti kapcsolatok ugyan javultak, de azért továbbra is léteznek kereskedelmi akadályok, vámtarifa és nem vámtarifa jellegű kereskedelmi akadályok. Egyszerűsítésre van szükség. Mind a két oldalon léteznek problémák, az EU és Törökország részéről egyaránt, így például a hamisított termékek nagy problémát jelent, ezek Törökországból nagy számban érkeznek az EU-ba. Azután vannak eh, szerzői, eh, szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos problémák is. Mik eh, okozzák ezeket a problémákat, ezzel kell foglalkoznunk, és talán először a kisebb problémákat kellene górcső alá venni. Lehet, hogy a gond az, hogy Törökország már olyan régóta várt, és sokat kellett várni arra, amíg megszületik az EU álláspontja a Törökország EU csatlakozásával kapcsolatban, és megmúlva a várakozás most más szövetségeseket keres. A demográfiai prognózisokat is vegyük figyelembe Törökország kapcsán. Ja, Köszönöm elnök asszony. Az FED frakció módosítására igennel, a kazak jelentésre pedig nemmel szavaztam, mert e, Persze lehet e, legjobb kereskedelmi kapcsolatokat e, folytatni Törökországgal, anélkül, hogy Törökország csatlakozna az Európai Unióhoz. És a reporter vak, amikor azt írja, hogy a referendum eredményeképpen most a demokratizálódás fogja serkenteni a népszavazás eredményét. pont az ellenkező az igaz. Az iszlamisták az NKP azt mondják, hogy tulajdonképpen őt nyertek. Az egész társadalom a társadalom élete most már a iszlamizálódás veszél a tár, és ugyanígy az intézmények is. Ezért az alkotmány módosítás nem több és nem kevés, mint tulajdonképpen támadása a legfelsőbb bíróság és a hadsereg ellen, amelyek az utolsó szekuláris intézmények voltak Törökországban. Köszönöm szépen! Következő jelentés következik, Delengi jelentés, biológiai sokféleség megőrzését célző uniós jogszabályok a címe. Ron Giuli képviselő következik. Miss, Mrs. Ron Giuli. Ron Giulia. Ah, scusi, Presidente. Grazie. Elnézést, nem figyeltem. Köszönöm szépen. A mai jelentés jó irányba halad. Mindenképpen védi a biológiai sokféleségeket. Végre a biológiai sokféleséget a felelős gazda- gazdálkodással kapcsoljuk össze. Ez nagyon fontos a jövőbeli nemzedékek szempontjából, és az ökokompatibilitás szempontjából is előrelépést jelent. Jó lenne, hogyha 2010-ben föllépnénk a biológiai sokféleség vesztése tekintetében, és meg kell állapítani az egyes tagállamoknak és az intézményeknek mi a feladata ezzel kapcsolatban a tűleveles erdők, illetve a mediterrán cserjések védelemre szorulnak, hiszen ha ezek kipusztulnak, akkor nem lehet ezeket pótulni. Azt gondolom, hogy magunknak tartozunk ezzel a köteles, kötelezettség, illetve a jövő generációk felé is. Zseli, ha paritolagatok. Csazán kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Az Európai Uniónak a biológiai sokféleség megőrzését célzó jogszabályait én támogatom. Nagyon sok jó mm, javaslat szerepel ebben a jelentésben, azonban nem sikerült elérni nagy a sok célkitűzést, mert nincs megfelelő politikai szándék. Nincs megfelelő finanszírozás, és az ágazati politikákat nem integrálják megfelelnek, megfelelően jobb eh, jelentéstelésről van szó, jobb, eh, jobb, több mindent kell tenni a célok eh, elérése érdekében. Az Európai Unió ne legyen ezen a területen politikai irányba, ne politikai irányba induljon el, hanem szakmai irányba, és az egyes régiókat kell támogatnunk, nem pedig a tagállamokat. Elnök asszony, az ökoszisztémák és a biológiai sokféleség védelme nagyon fontos harc része. Azt gondolom, hogy nem csak etikai feladatunk, hanem gazdasági és politikai feladatunk is, hogy ezért tegyünk, tegyünk valamit. A jövő generációra is gondolnunk kell. Az európai környezetvédelmi politikának megfelelően rugalmasnak kell lenni, hogy a helyi valósághoz tudjon alkalmazkodni. A szubszidiaritásnak és az arányosságnak meg kell valósulnia. Jó lenne, hogyha a tagállamok így hatékonyabban tudnák fölvállalni a környezetpolitikai e, intézkedéseket. Azt gondolom, hogy e, el kell kerülni azt, hogy fragmentálódjon az erre irányuló finanszírozás. Mindenképpen pozitívan kéne hozzáállni ehhez, hogy a lehető leghatékonyabban használjuk fel a különböző e, mezőgazdasági és egyéb eszközöket, amelyek erre irányíthatók. Ez mindenképpen jót tesz a bio, biológiai sokféleségnek, kérjük, hogy a vállalatokat is arra ösztökéljük, hogy ebbe, ebbe a témába fektessenek be. Nikolaszik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák! Az EU-ban Sajnos már az emlősök 42 százaléka, illetve az édesvízi halak 45 százaléka és kb. a madaraknak is ugyanekkor a hányada kihalt, vagy a kihalás veszélyezteti. Sajnos nem csak a polgárok, hanem az Európai Bizottság sem ismeri ezeket az adatokat, úgy tűnik, vagy legalábbis hallgatnak a számokat ismerve is környezetvédelmi intézkedésekre, nagyon komoly intézkedésekre lenne szükség, és határozottan fel kell lépni a jogsértések ellen. Hogyha a bolygót a ma ismert állapotban akarjuk hátrahagyni az utódainkat, nem tudjuk meg, nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne cselekedjünk. Lépéseket kell tenni, és meg kell akadályozni a további károsodást és a sököresség csökkenését. Köszönöm. Egy központi eh, elemet jelentenek az ökoszisztémák a eh, világ népességének a táplálkozása szempontjából is, és az változás szempontjából is. Mindenütt veszély fenyegetni a biológiai sokféleséget, elsősorban az ember jelent veszélyt meg kell, csökkent, meg kell állítani a csökkenést, és tennünk kell a sokféleség megérdése érdekében. A legjobb mód a fenntartató használat. Ez azt jelenti, hogy az európai gazdák szövetségeseink és nem ellenfeleink ebben a harcban, és a jövőben egyre inkább szövetségesnek kell tekintenünk őket. És végül egy pozitív hír. A régióban 200 év után sikerült országban elérni azt, hogy a farkas ismét honos állatként megjelent az erdőinkben. Köszönöm szépen, Benova asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami a biodiverzitást illeti, a mai probléma főként az, hogy az életszínvonalunk milyen, a fogyasztás, a túlzott fogyasztás teljes mértékben figyelmen kívül hagyjuk a környezetbarát fogyasztást, pedig végig kellene gondolnunk, hogy mennyit ártunk ezzel a földnek. Új, intézk- új intézkedéseket kell elfogadnunk, új törvényeket kell bevezetnünk, különös tekintettel az Európai Unió szintjén. Az EU, nagyon sok polgár gondolja úgy, hogy a biológiai sokféleség elvesztése Hát ez bizonyos veszteség, de őket nem érinti. Sokan gondolkodnak így. Nagyon sokan nem tudják, hogy mit lehetne tenni a biológiai sokféleség megszűnése ellen. Én egyetértek a jelentéstevőben, valóban nagy, fontos kompányra van szükség. Kalenovszki úr a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. A természet gazdagsága, ez a legnagyobb öröm ami érheti az embert. De nekünk, az emberiségnek sajnos mi nagyon sokat teszünk annak érdekében, hogy elveszítsük ezt a sokféleséget, megszüntessük ezt. A Natura 2000 program a természet védi, védelmét tűzte zászlajára. Nagyobb pénzbírságra van szükség azokkal szemben, akik ártanak a környezetnek. Támogatom de Langen asszony javaslatait a kompenzációs kifizetésekben is, amely kompenzációs kifizetéseket a mezőgazdaságban a gazdáknak adnánk. Az emberek, akik tényleg szeretik a környezetet és védik a környezetet, azoknak is szükségük van a pénzügyi támogatásra. Köszönöm szépen. Morkonája asszony következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. A biodiverzitás biztosítása nagyon sok más politikához kapcsolódik, mezőgazdaság, energia, halágazat, halászati politika. Ezek az ágazatok mind hatással vannak a biodiverzitásra. Például a balti tengerre is az Európai Unió legszennyezettebb tengeréről van szó. A, eh, mégis a biodiverzitást eh, meg kell védeni, de nem tettünk eddig eleget. Az Európai Unióról beszélve el kell mondanunk, hogy minden tagállamnak el kell végezni a házi feladatát meg kell próbálni a fenntartható halászatot, eh, meg, meg halászatot folytatni, csökkenteni a szennyezést, a Natura 2000-et végrehajtani. Ezek a tényezők mind Ezeket, hogyha nem tartjuk be, akkor kerül sor az tengerek szennyezésére, mint például a balti tenger szennyezésére is, ahol a biodiverzitás egyre inkább visszaszorul. Az ipar is nagyon sokszor felelőtlenül cselekszik, és ők is hozzájárulnak a szennyezéshez. Köszönöm szépen, akkor a következő jelentés következik, Ferére jelentés, természeti csapások és ember okozta katasztrófák megelőzése. Ketten szeretnének hozzászólni, Unges úr az első, tessék. Presidente, la votazione che abbiamo... Elnök asszony, azt gondolom, hogy egy nagyon tartalmas jelentésről van szó, mindenképpen a megelőzést szolgálja. Abból indul ez ki, hogy a jelenleg érvényben lévő prevenciós intézkedések elégtelennek bizonyultak. Avagy nem tudtuk megfelelően ezeket kivitelezni, úgyhogy mindenképpen változtatni kell. Nagyon fontos lenne tagállami szinten is javítani a helyzetet, illetve európai szinten is. Fontos, hogy a szolidaritási alaphoz könnyebben hozzá lehessen férni katasztrófák esetén a területi és regionális fennhatóságokat, fennhatóságok kat mindenképpen jobban bele kéne vonni a programozásba, illetve az operatív programokba. Előrelépés ez azonban, úgyhogy mindenképpen jót tesz az Európának. Köszönöm szépen. Pinheiro úr a szó. A vidék egyre gyérebben lakott, azokon a területeken, ahol gyakran sújtanak le természeti csapások, és ezek hatására nagyon gyér eszközökkel próbálnak felépni a tagállamok. Nagyon fontos, hogy a mezőgazdaság, a vidék túléljen hasonló katasztrófákat. Sokszor a mezőgazdasági cégeket cégek nem élik túl egész egyszerűen ezeket a természeti csapásokat. Azt gondolom, hogy egy európai közbiztosításra lenne szükség ezen a területen, így mindenképpen segítenénk ezeknek a gazdasági vállalkozásoknak, megnövelni ez a pénzügyi biztonságukat. A, jelenség, a jelentés 36. cikke éppen erre utal, épp ezért is mellette szavaztam. Elnök, köszönöm. Utolsó jelentésünk következik. Theocharus jelentés, a szegénység csökkentése és munkahelyem teremtés a fejlődő országokban. Hat kolléga kért szót. Ronzuli asszony úgy tűnik, hogy nincs itt, ő volt az első. Kalinowski úr a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Segítenünk kell a legszegényebbeknek. Az Európai Unió ezt alapfeladatának kell, hogy tekintse. Erről még vitatkozni sem szabad. Gratulálok a jelentéstevőnek, hogy felkarolta ezt a témát. Én tulajdonképpen gazda vagyok, mezőgazdasági termelő, és szeretném felhívni a figyelmüket az 54-es pontra, ahol is az Európai Unió szubvenció politikájának a felülvizsgálatáról van szó. Azt hiszem, valóban meg kellene vizsgálnunk ezeket az intézkedéseket, de azért ne feledkezzünk meg arról, hogy mi történt a cukorreform kapcsán. A cukorpiac reformja persze jó célokat követett, de mégsem a kis gazdák profitáltak ebből, hanem a dél-amerikai nagy birtokok tulajdonosai. Úgyhogy itt óvatosságra van szükség. Én az egész jelentést megszavoztam, az 54-es nem. Elnök, Van Heke úr, egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Azt kell, hogy mondjam, hogy az előttünk fekvő jelentés kiegyensúlyozott, én mégis nemmel szavaztam. Mégpedig azért, mert még ez a kiegyensúlyozott jelentés is abból indul ki, hogy egyre több pénzre, egyre több segítségre van szükség, és többet kell adnunk, minél elsősorban Dél-Afrikának, ahol pedig nem jut el azokhoz, akik segítségre szükségesnek. Itt ne kerüljük a politikai korrektséget. Fekete-Afrikában mennyire, mennyit investáltunk? Sok száz milliárd dollárt vagy eurót, eh, és eh, ma eh, nagyobb a szegénység, nagyobb a nyomorúság, mint valaha. Ezért a jelenlegi támogatási rendszert meg kell szüntetnünk. Arról kell gondoskodnunk, hogy Észak-Afrikából, a gazdagabb országokból érkezzenek támogatások. Az elmúlt 40 évben 1,8 trillió dollár tette ki a támogat, és ez elképzelhetetlen, hogy ilyen összegeket kapjon Fekete Afrika. Bonsignore úr, következő. Grazie, signora Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálok jelentéstevő asszonynak. Az Európai Unió mindig is támogatta a fejlődő országokat. A mai jelentés emlékezetükbe idézi azt mondom, hogy még mindig nagyon hosszú út áll előttünk. A munka vagy a foglalkoztatásra, vagy munka joggal kapcsolatban mindenképpen javítani kell a normákon. És hadd mondjam el azt, hogy a 38. pont milyen fontos, Nagyon fontos az, hogy a nők jogait is megfelelően képviseljük a fejlődő országokban, illetve a munkavilágában. Az Európai Uniónak az összes eszközével föl, föl kell lépnie a gyermekmunka ellen, ez is a 38-as pontban foglalt. Nagyon fontos eszköze a szegénység csökkentésének az oktatás. Ez úgy szerepel a jelentésben, ezért aztán mellette szavaztam. Stopoli, kérem, bonsignore. Köszönöm szépen. Kemal úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy konszenzus van az Európai Parlamentben, senki sem ellenzi a szegénység elleni harcot és a munkahelyteremtést a fejlődő országban. Én eh, az Elefántcsontparton nem régiben egy projektet vezettem, és azt kérdeztem az ottaniaktól, hogy mennyit, miben segíthetünk, az Európai Unió miben segíthet. Azt mondták, hogy eh, abban segíthetünk nekik, hogyha a segítséget, amit eljutatunk hozzájuk, az nem a korrupt kormányok kezébe eh, kerül bátorítani kell a liberalizációt, meg kell szabadulni az állami monopóliumoktól, és a, a, a szolgáltatásokat is liberalizálni kell. És engedjük meg a e, szabaduljunk meg az európai mezőgazdasági támogatásoktól, és ne engedjük meg, hogy az európai mezőgazdasági termékek olcsóbbak legyenek, mint a fejlődő országoké. És beszéltünk az alternatív befektetési alapokról is, és itt a, azt a gazdasági értelmetlenséget kell megszüntetni, amely megtiltaná a fejlődő országokban való befektetést. Köszönöm szépen. Elnök, Kelly úr a szó. Köszönöm szépen. Örömmel szavaztam a jelentés mellett. Ez a jelentés is bizonyíték arra, hogy nem felejtjük el azokat, akik a, akiket a szegénység sújt világszerte amikor néhány éve Afrikában jártam, minden nap olvastam az újságot, és meglepő volt, hogy sokan felszólaltak a civil szervezetek ellen. Nem a munkájuk ellen, hanem az volt a gond, hogy saját nézeteiket próbálják ráerőltetni mindenkire. Vitára van szükségünk, de a vita részeként ezen országok kormányaival óvatosan vegyük fel a kapcsolatot, sokkal inkább a helyi vezetőkkel kell kontaktust teremteni. Így jobban használjuk fel a pénzeket. Köszönöm szépen, hogy az elnök, köszönöm Kelly úr, köszönöm kedves kollégák. Most berekezteném az ülést, három órakor folytatjuk. Addig is mindenkinek jó étvágyat.